hogy leküzdjük ezt a betegséget az Európai Unióban és más országokban is természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dali biztos úr, ezzel ezt a vitát lezárjuk, és most következik egy rövid ismertetés, mégpedig Enrique Guerrero Szalom jelentésének ismertetése a pénzügyi és gazdasági világválság hatása a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre címmel. A jelentés készítőjé a szó négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A pénzügyi és gazdasági válság azt gondolom, hogy a fejlődő országok tekintetében, illetve a feltörekvő országok tekintetében okozta a legnagyobb és legsúlyosabb, legfájdalmasabb károkat ahol egyébként is nehéz helyzetben élnek az emberek. A növekedés, amely már elindult, nagyon sok országban megtorpant, bár az utóbbi tíz évben egészen szép eredményeket mutattak, munkahelyek teremtődtek, sikerült rendbehozni az államháztartást, a külföldi eladósodásokat sikerült ledolgozni, a kereskedelmi tevékenységük javult, és ezáltal nagyobb hivatalos fejlesztési támogatásban is részesülhettek. A válságot megelőzően már szenvedtek ezek az országok az élelmiszer válság hatására. Több százezer embernek a léte, a puszta léte került veszélybe. Az energiakrízis is megmutatta a hatását, hiszen azok az országok, amelyek nem kőolaj vagy földgáz termelők megitták a levét ennek a helyzetnek. A természeti katasztrófák is óriási károkat okoztak ezekben az egyébként is szegéd országokban, és ezen a mm, rossz helyzeten még tovább rontotta a mostani válság. Ezt már megállapította a bizottság is. Azt követően, hogy a feltörekvő és felüldő országok a pénzügyi válság harmadik hullámát is el kellett, hogy szenvedjék. Ez a válság egyfajta szociális fejlődés és humanitárius válsággá nőtte ki magát, dacár annak, hogy eredetileg egy pénzügyi válságnak indult. A gazdasági növekedés nem úgy fejlődött tovább, ahogyan vártuk, a kereskedelmi volumen is csökkent 2009-es évre vetítve a korábbiakhoz képest, és nyilván a folyófizetési mérlegük is romlott ezeknek az országoknak. Kevesebb a közvetlen külföldi tőke beruházás, a pénzügyi eszközökhöz való hozzájutása is nehezült ezeknek az országoknak, amire protekcionista eh, eszközökkel és intézkedéssel reagálnak a fejlett országok. A pénzügyi átutalások a migránsok részéről csökkent, a hivatalos fejlesztési segélyek volumene is csökkent, és ennek az az eredménye, hogy több százezer ember most már a legszegényebb közé sorolandó gyermekekre gondolok itt, Afrikában már nagyon fiatal korukban meghalnak. Azt gondolom, hogy láthatóvá kell tennünk magunkat, be kell tartanunk a felajánlásainkat, a kötelezettségvállalásainkat. Új pénzeszközökre van szükség, pótolagos pénzeszközökre, hogy segíthessünk ezeken az országokon. Ennek révén csökkenthető lenne a mostani nyomás, a mostani teher is. Nem szabad a protekcionista próbálkozásoknak teret engedni, és a dohai fejlesztési fordulót is támogatni kell. Az adó paradicsomokat, az adó elkerülést és adócsalást is vissza kell szorítani és a legszegényebb országok számára egy olyan alternatíván is gondolkodni kell, hogy az adósságokat hogyan lehetne elengedni. Nyilván konszenzusra kell jutni, jó konszenzusra, és ezért fogalmaztam meg, illetve néztem át pontosabban a kompromisszumos megoldások érdekében a benyújtott módosítókat. A 34-es cikkhez mondom, hogy mindenképpen szükség lenne nagyon sok, nagyon nagy támogatásra. Egy hangúan zárva sorainkat kell felszólalnunk a fejlődő országok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Dali úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt gratulálok a jelentés készítőjének ezért a nagyon átfogó jelentéshez nagyon jogosan hangsúlyozza a jelentés, hogy a fejlődő országokat a válság sokkal súlyosabban érintette, mint ezt feltételeztük. És nagyon sok nagyon sok módon érintette őket, például az áruk árainak a volatilitása, a pénzügyi helyzet mind-mind sújtotta őket és éppen ezért sok esetben nagyobb finanszírozási eszközre, több pénzre van szükség. A költségek csökkentése az hatással van az egészségügyre, a táplálkozásra, és ennek nagyon komoly szociális politikai következményei lesznek és ez nem csak a milleniumi fejlesztési célok elérését veszélyezteti, hanem alááshatja azt a fejlődést, amelyet az elmúlt években sikerült elérni. A fellendülés első jelei tapasztalhatók, a fejlődő országok Afrikában természetesen lemaradnak. Az Európai Unió vezető erőt, vezető képességet mutatott a válság kezelésében, globális választ keresett a G20-akkal, az ENSZ-el és a G7-tel nagyon gyorsan cselekedtünk, hatékonyan, hogy az elkötelezettségek cselekvésé váljanak, és segítsünk a fejlődő országoknak abban, hogy megbirkózzanak a válsággal. Nagyon jól összeállított célokat határoztunk meg, hogy csökkentsük a válság hatásait, elősegítsük a gazdasági növekedést, és megőrizzük az értékeket. Az Európai Unió válasza nem csak a közösség válasza, hanem egyben a tagállamoké is, és ez a bilaterális kapcsolatok keretében is történik, a nemzetközi pénzügyi intézetek keretében is, ahogyan ezt a G20-ak is szorgalmazta. A világ Világbank és a Valuta Alap nagyon komoly elemzéseket végzett, és nagyon jól kiegészítették a mi segítségnyújtásunkat a jelentés kihangsúlyozza, hogy a bizottság nagyon konkrét, rövid távú mechanizmust alakított ki, egy rugalmas eszközt, hogy a legsérülékenyebb országokat támogatni tudja, és így módon lehetővé tegyék számukra, hogy a szociális szektorban továbbra is biztosítsák az ellátás bizonyos szintjét, és a középtávú felülvizsgálata az Európai Fejlesztési Alapnak, ez van most folyamatban, ezeket a rugalmassági eszközöket meg fogja nézni, és átláthatóvá kívánja tenni ezek felhasználását. Nagyon fontos mindez, és ez így is marad, és a partnereket támogatni kell a abban, hogy meg tudjanak birkózni a válsággal. A bizottság az önök támogatását örömmel fogadja, és a tagállamokat meg kell győzni, hogy továbbra is legyenek elkötelezettek a milléniumi fejlesztési célok elérésében. És mindenképpen fel kell hívni a nemzetközi közösséget, hogy vállalják, a, teljesítsék a kötelezettségeiket. Április 1-én a bizottság az első fejlesztési csomagot megjelenteti, és itt kihangsúlyozzuk azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az MDG-t megvalósítsuk. Ez egy holisztikus megközelítés, fel kell gyorsítani a fejlődést, és lehetőséget kívánunk adni ahhoz, hogy az Európai Unió hozzá tudjon járulni majd az ENSZ konferenciájának a munkájához, amely szeptemberben vizsgálja felül az előrelépést ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dali biztos úr, következzenek a spontán felszólalások. Baszeszko asszony, egy percre. Köszönöm, elnök úr. A gazdaság és pénzügyi válság igen erőteljesen érintette Moldáviát, amely feltörekvő ország. A munkanélküliség 6%-os, és a közvetlen befektetéseket kell támogatni. Ez a köztársaság kilenc magas szintű európai tanácsadót bízott meg egy évre azzal, hogy a moldáv kormányt segítse. Mivel mi is románul beszélünk, a román szakértők is minden területen támogatni, segíteni tudnak bennünket. A moldovai állampolgárok közül nyugaton is dolgoznak, és ez nagyban segíti a mi gazdaságunkat. 2,6%-os pénzügyi csomagot kaptunk az IMF-től, és a moldovai pénzügyminiszternek a donor konferencián ma sikerült ezt elérnie. Köszönöm, mondja az elnök. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem a fejlődő országoktól indult ki ez a válság, de őket érinti a leginkább. Nőtt a bizonytalanság, és csökkennek a beruházások, a migránsok kevesebb átutalásai, mind-mind csak rontottak az egyébként is nehéz helyzeten a válság hatására. Rosszabbul fizetik a szolgáltatásokat, a munkát, mindez nemzetközi egyensúlytalansághoz vezet. Úgy gondolom, hogy igenis oda kell figyelnünk a fejlődő országoknak az érdekeire is, azonos értékeket kell megosztanunk, azokon kell osztoznunk. A pénzügyi válság tehát ezen országok vonatkozásában is terhet jelent. A következő G20-as csúcson ezt is napirendre kell tűzni, és a bizottságtól is várunk egy közleményt, hogy hogyan lehet a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóval esetleg javítani a helyzeten, és a globális millenniumi fejlesztési célokat is betartani. Örülnénk, hogyha ezeket a javaslatokat megszívelnénk, és köszönjük ezt a jelentést. Most Schmidt képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, elég késő van már, de köszönhetet mondanék a jelentéstevőnek ezért a nagyon fontos dokumentumért. Meg vagyok arról győződve, hogy a legjobban úgy lehet hatni ez ellen a krízis ellen, hogyha szabad lenne a kereskedelem, nem pedig protekcionizmussal, tehát nyitva kell tartani Európának a piacait, hogy ezt a dekonjunktúrát most visszafordítsa. Ezzel lehetne más országokban is segíteni a szegényeken, és visszafordítani a szegénységet. A vegyes parlamenti AKC-EU ülést éppen ma tartották meg. Nyilván az agrártermékeket veszik, leginkább gorcsolja rá, hogy ezek hogyan juthatnak be más országok, más kontinenteseknek a piacaira. Biztos úr, úgy gondolom, hogy sokkal jobban is teljesíthetünk, hiszen a, a fair trade az, amin múlik tulajdonképpen ennek az egész válságnak a megoldása. Köszönjük. Következőként Ferére képviselő kapszult egy percre. Köszönöm, As crises mencionadas no... Köszönöm, elnök úr. Ez a válság, amelyről a jelentés beszél, az élelmiszer, energia, klíma, gazdasági, szociális, pénzügyi válság, ugyanannak a strukturális válságnak a megnyilvánulása, amelyet már évtizedek óta tapasztalunk. A Szaharától délre eső területeken látjuk, hogy évtizedek óta újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük az országoknak, a fejlődő országoknak, és hasonló nehézségeik vannak, export gondjaik, hiszen hasonló nyersanyagaik vannak, azután a mezőgazdasági ágazatok sem megfelelőek, nincs megfelelő turizmusot, nincs megfelelő jövedelem, tőkehiány van. A liberalizáció egyre több problémát hozott ott létre. Ezek az országok háttérbe vannak szorítva, látjuk ezt a VTO tárgyalásokon is. A legnagyobb probléma a fejlődő országok számára az, hogy megpróbálják visszafizetni az adósságaikat, de ezek csak eszkalálódnak, nem lehet kikerülni ebből a spirálból. Az igazságosságról is szó van itt. Köszönöm. Az igazságosság körébe az is beletartozik, hogy a hozzászólási időt betartjuk. Végül pedig Mölcer kollega egy percre legfeljebb. A legnagyobb válság az elmúlt évszázad 30-as éveiben nem csak Európát érintette, hanem a fejlődő világot is. Akkor is ők tehettek erről a legkevésbé. A spekuláció áll a háttérben, mindenekelőtt az angol száz térségben, így tudott kizökkenni a rendszer a saját menetéből. És ez a dereguláció következménye. Az államok eladósodnak, hogy a gazdaságot fellendtsék a fejlődő világban erre nincs lehetőség, ezért lehetőséget kell adni nekik, hogy megerősítsék a saját népgazdaságukat, védjék az áruikat, ne tegyék tönkre őket a dömping árak. A fejlődő országoknak maguknak kell kiszabadítani magukat a válságból. A klasszikus fejlesztési segély megbukott. Végül pedig a gyökereknél kell kezdeni a harcot, szigorúan szabályozni kell a pénzügyi piacokat, és nagyon gyorsan be kell vezetni a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adót. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mölcer kollega. Akkor a biztos úrnak megadom ismételten a szót, de nem kéri. Úgyhogy akkor ezt a vitát lezárjuk. A szavazás holnap lesz, a következő ülés holnap kezdődik. 9-től 13 óráig tart a napi rendet. Nyilvánosságra hoztuk, és a parlament weboldalán is rendelkezésre áll minden kollégának. Köszönöm, hogy eljöttek a tolmácsoknak, köszönöm, hogy kötelességből vagy örömből, de minden esetre kitartottak velünk az ülés.